azoknak a kitűnő diplomatáknak, tajvani diplomatáknak, akik eh, ezért az ügyért oly sok mindent tettek meg szerte a világon, és itt Brüsszelben. Köszönöm szépen Diaz de úrnak. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, és eh, erről a jelentésről holnap fogunk majd szavazni. A következő napi rendi pontunk Az egyperces felszólalások lesznek. Az eh, a 150-es cikk értelmében, és megadom a szót eh, Texeira úrnak elsőként. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Jelenleg, jelenleg a azzal foglalkozunk, hogy a VTO-ban, illetve az Európai Parlamentben is megtárgyaljuk a latin-amerikai országból származó banánra kivett banán importot. Gyakran előfordul az, hogy ezek a termékek a legkülső régiókból származnak, mint például a Kanári-szigetekről, és ezek a régiók ellenzik ezt a fajta megállapodást, mert azt szeretnék, hogyha ők is hasonló feltételeket, feltételeket kapnának. Azt szeretnék, hogyha figyelembe vennék a munkavállalók érdekeit, illetve ugyanolyan ugyanolyan előírásokat kellene betartaniuk mindenhol a banántermelőknek. Hogyha ez nem valósul meg, akkor lehet, hogy nem tudunk megfelelő jövőbeli perspektívát kínálni, nem tudnak fennmaradni ezek a banántermelők. Ezért fontos látni azt, hogy ennek a megállapodásnak lehetnek vesztesei is, és a veszteseket mindenképpen támogatnunk kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Linke. Europoje sparčiai asszony követ. Köszönöm. Európában nagyon nagy azoknak a száma is növekszik, akik nagyon szegényes nyugdíjból kell, hogy megéljenek. Olyan emberekről van szó, akik egész életükben adót fizettek, gyerekeket neveltek fel, és méltóságteljes eh, nyugdíjas években reménykedtek, sajnos gyakran hiába. Ez teljesen egyértelmű például válságok idején, amikor a válság eh, beütött, eh, akkor ezeknek az embereknek a szegényes nyugdíjukból még munkanélküli gyerekeket is kellett támogatniuk. Ráadásul Litvániában például csökkentették a nyugdíjakat, illetve az egyéb szociális ellátásokat. Az Európai Bizottság javaslatáról beszéltünk a múltban, közelmúltban, hogy növelni akarják a nyugdíjkorhatárt, ugyanakkor nem tudom, hogy hol találnak majd munkát ezek az idős emberek. Nagyon sokan esnek majd a szegénység csapdájába, mert egyre távolabb tolódik a nyugdíjkorhatár. Ne felejtsük el azt sem, hogy a nők különösen sérülékeny helyzetben vannak, mert alacsonyabb a jövedelmük, az anyaság megszakítja a karrierjüket, gyakran részmunkaidős munkát tudnak csak vállalni. Éppen ezért a tanácsot és a bizottságot is felszólítom arra, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy nyugdíjak értékállóságát biztosítsuk. Köszönöm. Huismenova asszony. Köszönöm, kedves kollégák! November 10-én Bulgária két dolgot ünnepel, a berlini fal lebomlását, illetve lebontását, illetve a bolgár kommunizmus bukását. Ráadásul ez a sajtószabadság napja is Bulgáriában ami nem véletlen egybeesés. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk a totalitárius rendszer által okozott szenvedéseket, sem pedig a terrorizmus veszélyeit. A demokráciának megvannak az eszközei arra, hogy felléphet a terrorizmus ellen, anélkül, hogy aláássa az emberi jogokat, illetve a sajtószabadságot a regionális és nemzeti hálózatoknak egyesülniük kell európai hálózattá, hogy ezekre a veszélyekre valamilyen választ adjunk. En la última sesión plenaria ya advertí de que podía ocurrir, ya ha ocurrido. Köszönöm, elnök úr. Én figyelmeztettem már a korábbi üléseken, és valóban ez megtörtént. E, hétfőn a szarai tábort lebontották, 19-en haltak meg, több mint százan sérültek meg, és 500-an tűntek el. Tehát a kérdés, hogy mit tesznek az európaiak a nyugat-szaharai helyzetek kapcsolatban. Mindenki azt mondja, jó, csak nyugodjunk meg, nem szabad beavatkozni, és így tovább, védjük meg az európai érdekeket a föld ezen régiójában. De Eston úr, Eston asszony, a kihívások nagyon világosak, és nagyon világos az is, hogy hogyan kell reagálnunk, el kell ítélni azt, ami történik, és követelnünk kell, hogy vállalja mindenki a felelősségét. Amíg nem történik ez meg, igazándiból csak a kétoldalú kereskedelmet szüntetjük meg, és a Marokko és Európai Unió közötti megállapodást függetjük fel. Ne szórakozzunk az emberi jogokkal. Migászki úr. úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a biztos asszony még itt van, és kihasználnám az alkalmat arra, hogy önhöz szóljak, hiszen az ön kompetencia területén van a kérdésem. Már harmadjára beszélek erről, de szeretném elmondani azt, hogy november 6-án Oleg Kasev a Kommerszent napilap újságíróját súlyos támadás érte. Súlyos állapotban vitték kórházba, összeverték a háza előtt. Nem az első alkalommal történik ilyesmi Oroszországban. Volt ma egy interjú Lengyelországban egy elemzővel, ő szakértője Oroszországnak, és azt mondta, hogy az elmúlt tíz évben 300 orosz újságírót öltek meg Oroszországban. Alapvető szabadságról van szó, hiszen a szólásszabadság az az, ez nagyon fontos Európában, és azt kérném öntől, hogyha orosz partnerekkel beszél, akkor hangsúlyozza azt, hogy ezt nem lehet megtenni, mert ez lehetetlen teszi a párbeszélet közöttünk. Ferreira úr következik. Köszönöm. Elnök úr, a rettenetes helyzetről van szó Nyugat-Szaharában. Több ezer embert érintett ez, központokat hoztak létre, de tiltakoznak ezek az emberek az életkörülményeik ellen, és annak érdekében, hogy a marokkói hadsereg ne sértse meg a jogokat. Most megpróbálták felszámolni ezeket a központokat, rengeteg ember sérült meg, és rengeten tűntek el. Sajnos voltak, akik életüket vesztették. Az Európai Unió tagállamainak fel kellene, hogy lépjenek, és a szolidaritásukat ki kell fejezniük, és a marokkai hatóságokat el kell számoltatni. A Demokratikus Fiatalság Világszervezetének tagja egy európai parlamenti képviselő is, és a felelősöket el kell számoltatni, nagyon sajnálatosak ezek az események, és nagyon sajnálatos az a csend is, ami ezeket követi elfogadhatatlan ez a viselkedés. Señor Borgesio, Borgesio úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, az Európai Parlament elnökének a figyelmét arra az ítéletre, amely néhány nappal ezelőtt született, és ez is biztos asszony hatáskörébe tartozik, akit egyébként itt üdvözlök. Nagyon súlyos ítéletről van szó. Az Európai Bizottság egy irányelvét van itt szó a terrorizmus témájában. Nem véleményem szerint nem osztja mindenki, az állampolgárok azt kérik, hogy az alapvető jogokkal élhessenek, ilyen a menedékjog, vagy pedig az, hogy valakit menekült státuszként ismernek el, de ugyanakkor a terrorista szervezetekkel szemben küzdeni kell. Nagyon súlyos döntést hozott az Európai bíróság, és sajnos most rengeteg terroristának olyan lehetőséget adunk, hogy élhetnek olyan jogokkal, amelyek nem illetnék meg őket, és rengetegen halnak meg terrorista, támogatás, terrorista támadások eredményeképpen. Tehát én kérném, hogy módosítsák ezt az irányelvet annak érdekében, hogy a bizonyos félreértelmezéseket el lehessen kerülni. Az Európai Unió nagyon helyesen járt el a terrorizmus elleni küzdelemben. Köszönöm szépen, Sinclair asszony következik. Thank you, Mr. Sinclair úr következik. This parliament voted through a 5.9 increase in the EU budget. 5,9%-os költségvetési növekedést szavaztak meg, és ez most itt mire is lesz a pesgő mikorra fogjuk költeni ezeket az összegeket? Hát sajnálatos, hogy a kollégák a gazdasági válság közepén annak örülnek, hogy még több pénzt költhetnek el. Nagy-Britanniában az én választóim azt kérdezik, hogy ez miért van. Az egyetemi hallgatók és előadók közben a londoni utcákon tiltakoznak a tandíj megnövelése miatt. A diákokat komolyan érintik majd ezek a költségvetési megszorítások. Azt mondják, hogy háromszorosára is növekedhet az egyetemi tandíj, visszavágták a finanszírozást, sokkal nagyobb nyomás alatt működnek majd az egyetemek. És sajnos most folytjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek a jövőnket biztosítanánk, a fiatalok tanulási lehetőségét szorítjuk korlátok közé. Elnök úr, nagyon sokan tiltakoznak, és nagyon sokan fognak még tiltakozni a borzasztó társadalmi projektek miatt. Örüljenek csak, és élvezzék a pesgőjüket, hölgyeim és uraim! Dambaszescu. La summitul következik. Köszönöm szépen, elnök úr. November 8-án Bukarestben volt egy Duna csúcs találkozó. 14 delegáció érkezett Bukarestbe, hogy a Duna stratégiáról tárgyaljon. A Moldáv köztársaságnak a delegáció is ott volt. Nagyon jó időpontban zajlott ez az ülés, hiszen 2011-ben fontos lesz ez a stratégiákkal kell ezt megvalósítani. Igazi siker volt az Európai Unió kötelezettségvállalása, és az, hogy az Európai Uniót Barózó úr képviselte, és konkrét tervet is meghatároztak eh, erre a célra. Plusz erőforrásokat is megpróbálnak folyósítani az EBRD-ből. Üdvözlendő az, hogy vannak ilyen európai stratégiák, és amióta ez a stratégia létrejött, Románia mindig is támogatta ezt a Duna stratégiát, hiszen ez a szociogazdasági fejlődést támogatni tudja. Köszönöm. Most pedig Muniz Maria kollega következik. Köszönöm, elnök úr a spanyol szocialisták nevében szeretném aggodalmamat kifejezni a marokkói nyugat-szaharai erőszak miatt. Az emberi jogok védelmezői vagyunk, minden ilyen halálesetet rendkívül sajnálunk. Az információ azonban rendkívül zavaros. Reméljük és örülünk annak, hogy a marokkóiak egy vizsgálatot jelentettek be. Azt szeretnénk, hogy a ez a vizsgálat tisztességes legyen. A stratégiai fontossága Marokkónak azt jelenti, hogy az Európai Uniónak eh, csatlakoznia kell azokhoz a nemzetközi erőkhöz, amelyek támogatják eh, a dialógust. Eh, itt különös tekintettel Spanyolországra is gondolok. A helyzet súlyossága ellenére a dialógus folytatódik, újabb tárgyalási fordulók vannak folyamatban. Ez a konfliktus már 30 éve tart igen hamar be kellene fejezni egy kölcsönösen eh, elfogadható megoldással az ENSZ égisze alatt. A marokkói kormány és a nyugat-szaharai eh, képviselők között egy megállapodásra van szükség. Most pedig Zsomró. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament több alkalommal lépett már fel az emberi jogok védelmében, a politikai és a polgári jogok védelmében, és éppen ezért hallottam én nagyon döbbenettel, hogy a legutóbbi Strasburgi plenáris ülésen az Európai Parlament nem foglalt állást az elkövetkezendő önkormányzati választások kapcsán Ukrajnában, annak ellenére, hogy megbízható forrásaink aggasztó hírekkel szolgáltak, azt az információt kaptuk, hogy az újságírókat bántalmazzák, hogy az ellenzéket megfélemlítik, és ezt az hatalmon lévő pártok szervezik meg. A döntés meghozatalát elhalasztották, tehát az Európai Parlament nem foglalt állást. És ez nagyon aggasztó. Én meg kell, hogy mondjam, hogy döbbenettel vettem ezt tudomásul többenettel láttam azt, hogy milyen pozitívan értékelik milyen pozitívan értékeli több képviselő is ezeket a választásokat, annak ellenére, hogy Eston asszony mit mondott el. Köszönöm szépen. Kukan képviselő következik. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že Evropská Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság tegnap megerősítette a 2020-as, 2011-es stratégiájában, hogy a nyugat-balkáni térség számára a bővítés a legjobb stratégia, és azt is megerősítették, hogy a vállalásokat teljesíteni fogják annak érdekében, hogy támogassák az ebben a térségben található országokat. Üdvözlöm például azokat a lépéseket, hogy a régió legtöbb állampolgára számára eltörölték a vízumkötelezettséget, például eh, Montenegro most már eh, jelölt státuszt élvez, és a tárgyalások előre haladtak Szerbiával is. Vannak azonban még kihívások előttünk, például a párbeszéd megnyitása Szerbia és Koszovó között, amely a szükséges feltétele a régió stabilitásának, és Macedónia nevével kapcsolatos tárgyalásokat is előrébb kell vinni, ezek már túl régóta folynak. Bosznia-Hercegovina helyzetét is új módon kell megközelíteni, és a vízum liberalizációs folyamatot el kell indítani Koszovó esetében is. Ezeken a területeken világos stratégiára van szükségünk, hogy lehetővé tegyük, hogy ez a régió közelebb jöhessen az Európai Unióhoz, ez mindannyiunk érdeke. Köszönjük, Kukán úr! Most pedig Szenyor, Milán következik. Milána következik. Grazie, grazie signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. 30 évvel ezelőtt eh, Marokkó tagadta, hogy eh, háború van a területén, és ma pedig ugyanezzel a néppel van problémánk, és megint eh, halottak, sérültek vannak, és itt nem kapják meg azt a jogot, hogy szabadon élhessenek a saját földjükön. A határokat lezárták, semmilyen információt nem kapunk. Francia képviselő, illetve Meyer kollégánk sem tudott belépni, megtagadták neki a belépést. Semmilyen kommunikáció nem zajlik, az Európai Bizottság nem lép fel, az ENSZ sem, ugyanúgy nem végzik el a feladatokat, vagy nem lépnek fel, mint az elmúlt 30 évben. Eston asszony felelős a külpolitikáért. Miért nem tesz valamit? Itt az ideje, hogy lépjünk, az Európai Parlament is lépje Marokkóval szemben, szakítsunk meg, függesszünk fel minden kereskedelmi kezdeményezést, a halászati jegyezményeket, és így tovább. Now, now, next speaker will be... Most pedig Luan úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon fontos témáink vannak a napi renden, például a, az a Innovációs Unió. Mindannyian támogatjuk a bizottság javaslatát. Az innováció rendkívül fontos. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a következő programozási időszakban regionális szinten most már itt az ideje annak, hogy beszéljünk erről. Erre azért van szükség, hogy nem csak regionális szinten jönnek létre partnerségek, hanem nemzeti vagy transnacionális szinten is. További vitára van szükség a fejlesztési modellt, illetően a következő programozási időszakban, az egyes régiókban. Nagyon fontos az, hogy a legtöbb szerepelőt bevonjuk ebbe, hogy a többletértéket azonosítani tudjuk innovatív projekteket kell létrehozni, és mindenképpen a regionális és helyi hatóságokhoz fordulnék, nekik kell képíteni a partnerségeket, hogy egy reális program jöjjön létre, amely megfelel a régiók elvárásainak. Köszönöm szépen, Casting asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Van egy téma, amely nagyon fontos, mégpedig az, hogy Kína elnőzi a különleges nyers anyagok nagy részét, és vannak olyan ipari területek, amelyek új technológiák kifejlesztéssel foglalkoznak. Nagy probléma az, hogy a kis európai vállalkozások veszélybe kerülhetnek. Az európai gazdasági terület ismert a know-how-járól, és azt kérem az Európai Unió képviselőitől, hogy minden más érintett ország képviselőivel, mint például Japán vagy USA képviselőivel a G20-nak találkozóján beszéljen erről Kínában. De mindenképpen megoldást kell erről találni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tikau asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió népessége öregszik, és a munkavállalók aránya, az aktív munkavállalók aránya csökken. Ezen kívül 10% körül mozog a munkanélküliség is a válság miatt. Emiatt olyan intézkedésre van szükség, amelyet fent lehet tartani a nyugdíjakat. A nyugdíjrendszeri reformra van szükség, hogy a nyugdíjasoknak legyen egy alapvető bevétele a méltóság teljes élethez. A várható élettartam növekedett, és azt, hogyha növeljük a e, tehát ez nem az egyetlen megoldás. Aki szeretne tovább dolgozni, az hozzájárulhat a társadalomhoz anélkül, hogy nyugdíjba menne. A gazdasági válság miatt, illetve a munka kiszervezése miatt az Európai Unión kívülre a munkahelyek csökkentek, és a jól képzett emberek most már még a kötelező nyugdíjhoz derülásokra sem tudják megtenni. Ha növeljük a nyugdíjkorhatárt, akkor ez ahhoz vezet, hogy növel, növekedni fog a fiatalok munkanélkülisége is. Mikolásik úr következik. děkuji pěkně, pane předsedo. Označování potravín. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszer címkézés az, az EU minden polgárat érinti. Jó hírem van. Október 25 és 27 között a szlovák polgárok nem csak a zommer jelentés első olvasatának örülhettek, hanem a Nyitrai Egyetem hallgatói az élelmiszeripar és a média részt vehetett ebben a vitában. Egy workshopot tartottak, ahol a fiatalok részt vehettek ebben az eszmecserében. És még német kollégánk Renáta Zommer előadó is ott volt, aktívan részt vett három szlovák képviselő mellett ebben a munkában. Ez azt is bizonyítja, hogy a közvetlen demokráciában egy képviselő mi mindenre nem képes. Nem szabad lekicsinyelnünk a saját képességünket arra, hogy megoldjuk a problémákat, megoldhatjuk a problémákat Európában. Kelly úr következik. Köszönöm. Szeretném felhívni azt Jani eset, óra esetére a figyelmet. A ítélet az volt, hogy megkövezés általi halál az Európai Parlamentben többen tiltakoztunk ezt az ítéletet, nem törölték el, hanem meg változtatták kötél általi halálra. A nemzetközi tiltakozásoknak köszönhetően 270 ezer aláírás érkezett, és a világ minden tájáról több hatóság tiltakozott. Sárközi elnök úr is személyesen járt közben az ügyben, ezt az ítéletet is elhalasztott tehát november 3-án nem hajtották végre, de a hatóságok továbbra is fenntartják ezt a szándékukat, és ki kívánják végezni a hölgyet, de kérem mindenkit, kérek mindenkit, hogy támogassa a munkánkat, és ne engedjük az emberi jogsértéseket Iránban. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Kelly úr volt az utolsó egyperces hozzászóló. Most pedig következik a napirendben, napirenden Thomas Mann jelentése, demográfiai kívás és generációk közötti